Okay, colleagues, if everyone could take their seats. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Emlékeztetnék mindenkit, önök is tudják, de hát ha valaki nem, aki nem volt itt tegnap, hogy ma szavazást tartunk, utána pedig 10 órakor az AFET szakbizottsággal együttes ülést tartunk a migrációval kapcsolatosan. Először fiatalok számolnak be tapasztalataikról, illetve egy közös jelentést fogunk délszemére előadó tollából megvizsgálni. És a Szaharov díjról lesz egy szavazás ezt követően. És a Szaharov díjjal kapcsolatosan értesítést kell tenni arról, hogy az egyes frakciók nevében ki szavaz, különösen, hogyha pótagok szavaznak ezt fél tizenkettő előtt meg kell adni. Tehát ez a Szaharov díja kapcsolatos szavazás. Az ülésterem pedig a 2Q2 az EFET bizottsággal tartott együttes ülés helyszíne. Most pedig a költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatos véleményről szavazzunk. Elis Lány, az előadó. Kérem az utolsó sorokban is csendesedjenek el. A magánbeszélgetéseket csendesítsék el, és hogyha Eli esetleg szólni szeretne szavazás előtt, akkor most van erre az alkalom. Yes, thanks Linda. I just wanted to... Köszönöm Linda. Köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködés lelkül, az együttműködés szellemét, amit tanúsítottak. Kedves kollégák, sok a kompromisszum, úgyhogy haladjunk. Először is szeretném ellenőrizni, hogy a szavazógépek működnek-e. Most egy próbaszavazást megnyitok. Kérem mindenki szavazzon, most lezárom a szavazást. Az egyes kompromisszummal kezdünk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcadik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17. módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es visszavonva, tovább lépünk a negyedik kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizném elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva a 40. módosítót visszavonták, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrzöm. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette lenne tartózkodás elfogadva, ez a tízes kompromisszum. 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt a 70-est, nem a 71-est javítja ki magát az elnök. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a szöveg egészéről, a vélemény egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akinek volt ilyen szándéka, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk jelentős többséggel. Alice Lime-nak gratulálok. rekord gyorsan végeztünk, hiszen a másik szavazást elhalasztottuk. Ezek szerint a 12. napi rendi pontot majd a Q2Q-ban folytatjuk, és délután itt találkozunk 3 órakor. Valamikor később, vagyis 3 órakor. 10-kor pedig a 2Q2.